biztos urat szeretettel üdvözlöm, épp úgy, mint a kedves kollégákat. Ma két nagyon fontos klíma és energiacsomag szerepel a napirendünkön, illetve ezeket tudjuk aláírni. Ez a csúcspontja az együttműködésünknek, amit a tanácssal, illetve a bizottsággal folytattunk. A két jogalkotási anyag elfogadásával az Európai Unió azt mutatja meg, hogy határozottan tud dönteni a fenntartható fejlődés, a környezetvédelem, illetve a tengeri szállítás terén. Ez a nyilvános aláírás ahhoz is hozzájárul, hogy az európai jogi előírások célokat hangsúlyozunk az európai polgárok felé. Az energia és az energiacsomaggal a bizottság és a tanács megteremtette az alapját annak, hogy az Európai Unió 2020-ig elérhesse a klíma célkitűzéseit, illetve ezt követően a klímaváltozás területén vezető szerepet játszon. A klímacsomagnak nagyon fontos elemei például az emisszió kereskedelmi rendszer továbbfejlesztése, a tagállamok arra ösztönzése, hogy az üzemanyag kibocsátásokat csökkentések, csökkentését. April Doyle komoly munkát végzett, épp úgy, mint Hassi kolléga úr, a, fel, a megújuló megújulandó energiaforrások terén. Ezzel az idén decemberben Kopenhágában megrendező konferenciához az Európai Unió hozzájárul, illetve egy olyan tárgyaláshoz is, ami egy átfogó egyezményhez vezethet a hitelesség jegyében. Ami a tengeri szállítást, a tengeri forgalmat illeti, egy keret jogalkotása került sor, ami egy intenzív több, több mint három éves intenzív munka eredményeként született meg. Ez is bizonyítja, hogy az Európai Parlament milyen komoly hangsúlyt helyez a jövőben a tengeri katasztrófák, például a 1999-es Erika katasztrófa és hasonló eseményeket elkerüljük. Meg tudjuk állapítani, hogy az Európai Parlament számos nem állandó szakbizottsága részéről született javaslat beépült ebbe a jogszabályba. Ennek alapján az ellenőrzések és vizsgálatok a hajók esetében a tengeri közlekedés ellenőrzése javulni fog, és ez egy biztonsági kötelezettséget is bevezet a rendszerbe a felelősség biztosítás területén, és örömmel látom, hogy most lépett be Avril Doyle a terembe. Ezzel akkor tulajdonképpen zárnám is, az a cseh elnökség, a bizottság és a környezetvédelmi Kereskedelmi Szakbizottság, az Ipari Kutatási Energiaügyi Szakbizottság, valamint a Közlekedésügyi és a külker, Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság köszönetet illeti az ezen a területen végzett nagyon kemény munkájukért, és mindenkinek szeretném megköszönni, aki itt megjelent ennél a fontos aláírási aktusnál, és eh, megtisztel a jelenlétével. Ezt megköszönöm, és akkor a tanács elnökét kérem, hogy szóljon a képviselőkhöz. Vážený pane prezidente, vážený pane eh, komisaři. Hölgyeim és uraim, biztos úr, elnök úr, Köszönöm szépen, hogy meghívtak ide az Európai Parlament.